Good afternoon, ladies. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! 3 kettő van, folytassuk a mai ülésünket. Most rátérünk a 9-es napi rendi pontra. Ez az ajánlások a tanács számára az ENSZ közgyűlésének 75. ülésszakára vonatkozóan. Ezek az éves ajánlások a parlament számára lehetővé teszik azt, hogy a tanácsnak politikai elgondolásokat, célkitűzéseket küldjenek az ENSZ rendszer béli EU szerepről és prioritásokról. Mielőtt megadnám a szót az árnyékjelentéstevőknek, jelentéstevőknek, hagyd emlékeztessek arra, hogy csütörtökön, november 12-én este 6 órakor van a módosítók benyújtásának határideje. Most megadom a szót Soraya Rodriguez Ramos asszonynak, hogy mutassa be nekünk az tervezetet. Rodriguez Ramos asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Szeptember 15-én meg kezdtük ennek az ajánlástervezetnek az összeállítását, és pontosan ezen a napon volt az ENSZ eh, történelmi jelentőségű ülés. Ez két okból volt történelmi jelentőségű. Egyrésztről azért, mert ez a világjárvány idején történt, ami miatt eh, maga a találkozó online zajlott, ahogy én is ma önökhöz beszélek, és azért is történelmi jelentőségű volt ez, mert ekkor ünnepeltük az ENSZ létrehozásának 75. évfordulóját, tehát ez azt jelentette, hogy már 75 éve létezik ez a nemzetközi együttműködés, ahol az EU sokat tett. Az Európai Unió, illetve az ENSZ keletkezése is párhuzamosan zajlik, és pontosan az okai is mindkét szervezet létrejöttének hasonlóak. Mi kínáljuk együtt, egyedül az egyetlen megoldást a totalitarizmus, a rasszizmus, a fasizmus és bármilyen más negatív tendencia ellen a társadalomban. Tehát közös a múltunk az enszel. így mindig is kéz a kézben tudtunk együttműködni az ensz -el. Az ENSZ egy olyan szervezetté vált, amelyet ma már eh, eh, nem lehet figyelmen kívül hagyni a világban, és az Európai Unió is szorosan működik az ENSZ-szel. Ezt láthatjuk eh, pénzügyi területen, de politikai területen is. Az ENSZ-re szükségünk van, és ez volt a témája a 75. közgyűlésnek is szeptemberben. Mi az Európai Unió részéről figyelembe kell vegyük azt, hogy az Európai Unióra is szüksége van az ENSZ-nek, az Európai Uniónak kohézióra és közös megközelítésre van szüksége a külpolitika területén, így tudjuk az európai hangot még jobban hallatni a nemzetközi szintéren. Az Európai Unió külügyi politikáját autonóm módon kell létrehozni, vagyis más módon kell együttműködnünk, nem csak reagálnunk kell arra, hogy mi történik az a világban, hanem proaktívan kell fellépnünk bizonyos tendenciák esetén. Mindig is a közös ideálunk mögé kell felsorakoznunk, vagyis a mögé, hogy egyhangulag beszéljünk a nemzetközi szintéren, az EU részéről. Josep Borrell főképviselő elmondta, hogy az Európai Uniónak meg kell tanulnia a hatalom mm, nyelvét beszélni, és eh, ehhez tudnunk kell azt, hogy hogyan néz ki a hatalom jelenleg. Ismernünk kell a játékszabályokat. Ismerni kell a nemzetközi kontextust, meg kell érteni azt, hogy az a nemzetközi kontextust jelenleg nagy diverzifikás jellemzi, olyan erők vannak, amelyek nem akarnak együttműködni. Ha azt akarjuk, hogy legyen együttműködés, akkor a multilaterális modellt kell inkluzív, hatékony módon támogatni. mivel a multilateralizmus hatékony, inkluzív kell, hogy legyen, ehhez az kell, hogy minden területen együtt tudjunk működni a nemzetközi szervezetekkel, amelyek megfelelően tükrözik a világ helyzetét, ahol senki nem érzi magát magára hagyva. A multilaterális modell a 21. században az diverzitást is jelent. Képviselni kell a régiókat, a tudósokat, a civil szervezeteket, a magánszektort. Mindenkinek, tehát hallatnia kell tudnia a hangját, meg kell hallgatni, meg, és én is meghallgattam a különböző hangokat, amikor ezt a tervezetet létrehoztam. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak nagyobb játékteret kell kapnia bizonyos társadalmi területeken. Például hatékonyabb normákra van szükség az adatok védelme területén, a mesterséges intelligencia területén, ezen kívül növelni kell az Európai Unió békéltetési képességeit, a konfliktusok megoldására, együttműködvén az ENSZ-el harmadsorban. A békefenntartó tevékenységét támogatnunk kell, amit az ENSZ folytat. Negyedsorban nagyobb szinergia kell az emberi jogi tanács, az általános közgyűlés és az ENSZ biztonsági tanácsa között. Ötödik pontom. A 2030-as program, illetve a fejlesztési célok, amelyeket abban felsoroltak, azok nem szabad, hogy csak papíron maradjanak meg. Az állandóan változó világban, a járvány kontextusában, a migrációs áramlás kontextusában arra kell törekednünk, hogy a nők és férfiak között valóban látható egyenlőséget hozzunk létre. A parlamenti diplomáciát én szükségesnek tartom ahhoz, hogy létrejöjjenek a szükséges szinergiák, amelyekkel a szükséges jogszabályokat ki lehet dolgozni, és amelyel az Európai Uniót láthatóbbá lehet tenni az, a világ szinterén. Én együttműködtem a civil szervezetekkel, meghallgattuk a állampolgárokat is, és az Európai Unió hisz abban, hogy működőképesek a regionális és, partners, és tematikus partnerségek. Így lehet gyorsan konszenzust elérni annak érdekében, hogy az ENSZ-t hatékonyabbá lehessen tenni. Az afrikai kontinens képviselete nagyon fontos az Európai Unió számára. Itt is lehetne még javítani a kapcsolatainkat az afrikai kontinenssel. Lezárásképp, elnök úr, elmondanám, hogy a világjárvány megmutatta nekünk azt, hogy mi mennyire sérülékenyek vagyunk ebben az egymással összekötött világban. És ez a sérülékenység azonban előnyt is jelenthet. Ehhez azonban egy erős multilaterális modellre van szükség, egy olyan intézményre, amely képes továbbfejleszteni ezt a modellt, és meg is védi azt. Az elmúlt 75 év persze nem volt egyszerű, de az ENSZ még mindig létezik nemzetközi szervezetként, és remélem, hogy 75 év múlva ez ugyanígy lesz. Ezért továbbra is egymással együtt kell munkodnunk, figyelembe véve különbségeinket. Köszönöm szépen Rodriguez Ramos eh, asszony ezt a jelentést, és azt, hogy sikerült körülbelül betartania a hozzászólási időjét. Most rátérünk az elnyékjelentés tevőkre. Négy perc maximum. Először az EPP részéről Miriam Lexman az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy megköszönjem először Szorája asszonynak ezt a jelentést. Ő és a csapata, az Európai Parlament csapata egy nagyon átfogó és jó jelentéstervezetet hozott létre. De azért van egy dolog, amelyről beszélnünk kell, ez pedig az ENSZ-szel való visszaélés, főként az emberi jogi tanácsa való visszaélés az autoriter rezsimek által, főként Kína által. Sajnálattal látom azt, hogy az USA visz, kivonul az emberi tanácsból, osztozom abban a frusztrációban, hogy erre valóban figyelnünk kellene. Az emberi jogokat megsértők Venezuela, Oroszország, Kína lábbal tiparják az emberi jogokat, az emberi méltóságot, és aláássák az intézmények jogosultságát. Úgy gondolom, hogy ezt a jelentést ki lehetne használni arra, hogy orvosoljuk azokat a lépéseket, amelyek a jelenlegi helyzethez vezetnek. Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket egy kérdésre, és akár egy, egy megoldást is kínál nék. Tudjuk, hogy ez a jelentés célja az, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg a tanácsnak az ENSZ közgyűlés előtt, de az ENSZ közgyűlés már lezajlott szeptemberben, és a tanács már kiadta júliusban a saját álláspontját. Én attól tartok, hogy nem lesz annyira hasznos ez a jelentés, és azt javaslom, hogy beszéljünk arról a szakbizottságban, hogy lehetne-e a jövő évi jelentést arra használni, hogy az ezévi ajánlásaikat abba is felsoroljuk, és megtegyük a az ENSZ közgyűlés előtt már ezeket az ajánlásokat, és ez lehetne, ezek az ajánlások lehetnének ennek az alapja. Mindenképpen úgy éreztem, hogy beszélni kell erről a kérdésről. Köszönöm szépen, köszönöm Miriam Lexmannak, Isabel Santos az SND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal kezdeném, hogy gratulálok Soraya Rodriguez Ramosnak ehhez a nagyon jó munkához. A 75. évfordulóján az ENSZ létrejöttének az ENSZ szerepe fontosabb, mint valaha. Ez a jelentés nagyon átfogó és kiegyensúlyozott, és várom az együttműködést a jelentéstevővel, hogy sikerüljön a végső megállapodást elérni. A multilateralizmus szerepe az ENSZ kartája támadás alatt van a világ több részén, és ezért fontos az, hogy mi, az Európai Unió erős hangon szólaljunk fel, támogassuk az ENSZ munkáját, és befolyásoljuk az e- döntéseinek irányát. Úgy vélem, hogy sokkal erősebb részvételre van szükségünk az EU részéről a multilaterális és nemzetközi szervezetekben. Egy hangon kell felszólalnunk, hogy meg tudjuk védeni tagállamaink érdekeit. Néhány módosítót be fogok nyújtani, főként azért, hogy erősíteni lehessen az EU szerepét, illetve fellépését az ensz kapcsolatban, és hogy meg lehessen védeni a multilateralizmus előnyeit, mint az emberi jogot, vagy az jogállamiságot. Azzal zárom, hogy ismételten köszönetet mondok Soraya Rodriguez Ramos asszonynak, és remélem, hogy eh, sikerül majd a munkáját folytatni, és eh, jóvá tudjuk majd hagyni ezt az erős ajánlást, amit a tanácsnak juttatunk el a 75. ENSZ közgyűlés kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Izabel. Senki más nem kért szót az ID-től, így rátérhetünk a zöldekre. Szalina Jenbu. Président. Euh, tout d'abord. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Először is köszönet az előadónknak, Mária Szorájának, a rendkívül érdekes és teljes körű tervezetért. Nagyon jó, hogy ilyen fontos munkaanyagot készített számunkra. Köszönöm, kedves kollega. Nos, ami a zöldeket illeti, körülbelül 40 módosított, de rövidet fogok benyújtani az elkövetkezendő napok során. Ez nem túl sok, mert már megvannak a nagy körvonalai a javasolt anyagban ennek a jelentésnek. Éghajlatváltozás, biodiverzitás lesz a fő téma a nők és a kevésbé kedvezményezett helyzetben levő emberek jobb segítése az enszen belül. Aztán a rasszizmus elleni harc, nyitás az univerzális kérdések felé, a kulturális diplomácia, ez is érdekes lehet, amelyel az ENSZ égisze alatt lehetne foglalkozni. Módosítókat fogok javasolni azzal kapcsolatban is, hogy megerősítsük az emberi jogi kérdéseket is, hogy csatlakozzak az előző ekben felszálló kolléganőhöz. Már előre is várom örömmel az együttműködést és a tárgyalásokat is, amelyekkel, kap, amelyekkel foglalkozni fogunk ebben a fontos témában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szerima Jambú. Most pedig az... Asita Kanko következik az ECN nevében. Épp most mondták nekem, hogy Kanko asszony nincs online, úgyhogy a GUE Következik Koágló úr. Please press speak button. Nyomja meg a speak gombot. Please press the speak button. A speak gombot kérjük, nyomja meg. Mr. Kologlu, apparently... Kologlu úr, úgy tűnik, hogy itt van velünk online, de mégis valahogy nem látjuk önt, nem halljuk önt. Megpróbálunk később visszatérni önhöz. Lehet, hogy addig a titkássága kapcsolatba léphetne. Most rátérünk a következő hozzászólókra a frakciók részéről. Először Francisco Milan, Milanmon lesz az első. Az EPP először. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Soraya Rodriguez asszonynak, a jelentéstevőnek a munkát. Nagyon jó alapot szolgáltatott a további munkához ebben a nagyon fontos témában. Azt gondolom, hogy az Európai Unió számára a multilateralizmus alapvető fontosságú, a multilaterális többoldalú együttműködés véleményem szerint nagyon fontos az Egyesült Nemzetekkel való együttműködésben. Ezért is tartom annyira fontosnak azt, hogy ezt az együttműködést még jobban megerősítsük. Szó esett a COVID-ról is. Szerintem a COVID mellett azonban más veszélyekről is szót kell ejtenünk, az éghajlatváltozás és a terrorizmus, gondoljunk csak a legutóbbi franciaországi támadásokra. A terrorizmussal kapcsolatosan szeretnék majd néhány módosítót benyújtani, mert szerintem ez egy olyan fontos téma, amelyel az ENSZ-nek is foglalkoznia kell. Sőt, az ENSZ a terrorizmus elleni küzdelemben stratégiai fontosságú szerepet játszhat. Az usa is megemlíteném a terrorizmus elleni küzdelemmel összefüggésben, nem régiben ugyan választások voltak az Amerikai Egyesült Államokban szerintem. A szövegbe be kellene építeni, hogy együtt kívánunk működni az új amerikai adminisztrációval is az elkövetkezendő hónapokkal, tekintettel arra, hogy az USA milyen fontos szerepet játszik a világrend fenntartásában. Az a benyomásom továbbá, hogy az Egyesült Királyság is fontos szerepet játszhat, az Egyesült Királyság az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagja. Fel kellene hívni a szövegben a figyelmet arra is, hogy a Brexit ellenére folytatni kellene koordinált együttműködést ezen a téren az Egyesült Királysággal, mert az ENSZ-ben fontos szereppel bír, és úgy gondolom fontos az együttműködés. Köszönöm szépen, az SND részéről most Tonino Picula következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, David. Én is köszönöm a jelentéstevőnek a munkát, és köszönöm neki a jelentéstervezetet, együtt a nagyon értékes ajánlásokkal. Teljesen egyetértek azzal az értékeléssel, hogy az ENSZ közgyűlése nagyon fontos, a nemzetközi konszenzus, békéltetés és biztonság megteremtése szempontjából nagyon fontos az emberi jogok, a nemzetközi jog fenntartása szempontjából és fontos szerepet játszik a kiszolgáltatott társadalmi csoportok és kisebbségek szempontjából is. A COVID-19 bebizonyította, hogy nagyobb szükség van a multilaterális együttműködésre a világban, mint valaha. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a multilateralizmusra e, egyre nagyobb teher hárul, az USA és Kína közötti kapcsolatok egyre nagyobb terheknek vannak kitéve, egyre nagyobb feszültségnek. Itt van az USA, Oroszország, Törökország, a közvetlen szomszédságunkban is nagyon sok a válságos helyzet, ez mind-mind egyre nagyobb terhet ról multilateralizmusra, mint olyanra. Az Európai Unió az úgynevezett soft power eszközeit használja, ezekre hagyatkozik, a multilaterális világrend keretein belül szemben az erőn alapuló politizálással. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezért a régi partneri kapcsolatainkat is tovább javítsuk. Az USA-beli elnökválasztás új reményt lehel a partneri kapcsolatainkba és a multilateralizmusba, valamint az ENSZ keretein belül végzett közös munkába. Az ENSZ rendszerének megerősítése és megreformálása a multilaterális agenda kulcsfontosságú eleme. Antonio Guterres kezdeményezését ennek szellemében támogatnunk kellene. Az Európai Unió nagyon fontos célokat követ a klímapolitikában, az inkluzivitás is nagyon fontos szempont, valamint a nemek közötti egyensúly, ezeket mind-mind a további multilaterális tárgyalások során érvényre kell juttatnunk. Köszönjük szépen a Renew Group részéről most, illetve a Renew frakció részéről most Urmes Pályát következik. Üdvözlök mindenkit! A hozzászólásomban elsősorban az Európai Unió ICC-nek nyújtott támogatásáról szeretnék szót ejteni, a Nemzetközi Törvényszéknek nyújtott támogatásról. A Nemzetközi Törvényszék is egy nagyon fontos nemzetközi ö, politikai eszközünk. A COVID-válság kapcsán nagy mértékben odafigyelünk, a COVID-válság ellenére oda kell figyelnünk a legkiszolgáltatottabbakkal szembeni atrocitásokra és a nemzetközi porondon elkövetett bűncselekményekre. A Nemzetközi Törvényszék egy olyan intézmény, amely segít megvédeni azokat, akiket akik a legsúlyosabb bűncselekmények áldozataivá váltak világszerte. Az Európai Uniónak továbbra is támogatni kell az ICC függetlenségét és saját statútumát. Nagyon fontos, hogy a jogállamisági elveket is tovább támogassuk és megvédjük, valamint a civil társadalom szereplőinek védelme is egy fontos szempont. A multilaterális nyílt együttműködés kulcsfontosságú az Európai Unió érdekei szempontjából, az ENSZ pedig nemzetközi fórumként ennek a középpontjában áll. Reméljük, hogy az új amerikai adminisztráció közelebb áll majd az Európai Unió elképzeléseihez, ami az emberi jogok előmozdítását illeti, de vannak olyan területek, ahol talán még az új amerikai adminisztráció és másként gondolkodik, ilyen például a Nemzetközi Büntető Törvényszék kérdése. Az ICC-nek támogatásra van szüksége lehető legtöbb ország részéről azért, hogy a mandátumának eleget tudjon tenni. Ezért fontos, hogy az Európai Unió nagyon határozottan szembe helyezkedjen minden olyan fellépéssel vagy megszólalással, amely alá kívánja ásni az ICC-t, illetve annak statútumát. Remélem, hogy a szóban forgó állásfoglalás és fel tudja karolni ezeket a gondolatokat, amelyeket most elmondtam. Köszönöm szépen Orman Spájetnak. Szuzanetta Csekárdi következik az ID frakció részéről. She is not. Úgy látom, hogy nincs itt velünk, nincs online, akkor az LKR következő hozzászóló ja következik Herman Tercs. Parancsoljon. Thank you. Thank köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Először is, és mindenek előtt, szeretném Soraya Rodriguez kolléganő munkáját megköszönni. Természetesen nem mindenben értünk egyet, de hát ez teljesen normális. Mégis jó az együttműködés köztünk, és most szeretnék kiemelni néhány számomra fontos szempontot. A multilateralizmus, amelyre itt most, amelyek kapcsolatosan dicsimnuszokat zengünk, általában, illetve sokszor szörnyetegeket szül. Ez azt jelenti, hogy a rosszak szövetkeznek egymással, és többséget hoznak létre az igazsággal és a demokráciával szemben. Ezt rendszeresen láthatjuk az Egyesült Államokban, de Izrael esetében is láthattuk ezt az izraeli állam fennállása óta, és Ékes példája ennek az is, hogy Venezuela és Kuba esetében mi történik az emberi jogi tanácsban. Ez elfogadhatatlan, és pofon a demokráciának, és pofon a különböző diktatúrák áldozatainak is, mert olyan emberek jutnak hivatali pozícióhoz, amelyhez elvileg nem juthatnának hozzá. Úgy gondolom, hogy az revidiálni kellene az ENSZ azon döntését, amely 1971-ben született és Tajván kizárásáról szól. A kommunista Kína által gyakorolt nyomás miatt született ez a döntés. Tajván az 1933-as Montevideói Egyezmény minden egyes követelményeknek megfelel, és ezért megérdemli, hogy az ensz belül helyet kapjon. Az Európai Uniónak meg kell tenni minden tőle telhetőt, hogy ez megvalósuljon, mert ez a mi érdekünk, ez minden demokrácia érdeke. Fontos, hogy szembeszegüljünk a kommunista Kína zsarolásával, mert Kína ezzel is csak azt bizonyítja, hogy totalitárius politikát követ. Köszönjük szépen Herman Tercsnek. Végezetül még ketten szeretnének hozzászólni. Szuncsenek Levek az egyik, és Evan enzér a másik, és más nem kért szót, Szuncsaneg Levek néppárt. Sajnos a tolmácsok nem hallják a képviselőasszonyt. Sunshana, we can't... Elnök, Szoncsene, sajnos nem hallunk téged. Szoncsene, nem hallunk téged, kérlek nyomd meg a speak gombot. Or open the mic. Vagy kapcsold be a mikrofont. Sajnos a technikai hiba továbbra is fennáll, nem halljuk a képviselőasszonyt. We can't hear you. You have to press the speak button or to, to refresh your connection. Sajnos nem halljuk önt kérjük nyomja meg a speak gombot, vagy frissítse az alkalmazást. Suncsana Glavak, I'm sorry. Suncsana Glavak, nagyon sajnálom. Látjuk önt, de nem halljuk önt. A technikusaink megpróbálják felvenni a kapcsolatot önnel, és akkor talán majd még meg tudom adni a szót. Akkor most Even Encér következik. So do you see me and hear? Nem tudom, hogy látnak és hallanak -e engem. Igen, halljuk önt, de sajnos nem látjuk önt, úgyhogy itt most pont az ellenkezője történik, mint Szuncsen esetében, de nem, most már látjuk is önt. Tökéletes, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót, és köszönöm a jelentést tevőnek ezt a kiváló szöveget. Az ENSZ fontosabb, mint a 70 évvel ezelőtti létrehozása óta valaha. Ahogyan több kollega is elmondta, a demokraták győzelmével és Biden győzelmével az USA-ban remélhetőleg a multilateralizmuson belüli egyik legfontosabb partnerünkkel majd javul az együttműködés. Az ENSZ számos kihívással néz szembe, de ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy az ENSZ sikerült csökkenteni a szegénységet a világban, és az ENSZ-nek sikerült a demokráciát is megerősítenie. A COVID-19-es válság megmutatta, mennyire fontosak a multilaterális intézményeink. Azok a fenyegetések, amelyek nem, ér, nem ismernek országhatárokat, mindenképpen nemzetközi reakciót követelnek meg, ilyen például a terrorizmus és. A COVID-19-es válság előtt láthattuk, hogy az ENSZ nagyon sok pozitív eredményt ért el, sikerült sok embert kiemelni a szegénységből, sikerült az oktatást megerősíteni az ott szükséges területeken, de a demokrácia területén nagyon súlyos visszalépéseket láthattunk. Az egyik legfőbb eszköz a kezünkben a COVID-19 elleni küzdelemben valamint a járvány utáni időszakra nézve az, hogy a fenntartható fejlődésről szóló célokat megerősítsük, ezeket ugye 2015-ben fogadtuk el. Az úgynevezett SDG-k jelentik az eszközt a kezünkben ahhoz, hogy megmentsük az emberi civilizációt. De hangsúlyozni szeretném külön az ötös célt, nemek között egyenlőség, 13-as cél klíma válságkezelése, és az, az utolsó cél, a 15-ös, a béke és az igazságosság. A nők békében és biztonságban ellátott szerepe egy olyan szempont, amelyet külön ki szeretnék emelni ezzel kapcsolatosan. Köszönjük szépen Evin Incérnek. Két kollégánk van, akinek technikai problémái adódtak, Stelios Kologlu lenne az első, de úgy tűnik, hogy nem sikerült vele kapcsolatot létesíteni, akkor Szuncseneg Levák következik. Megpróbáljuk még egyszer? Akkor hívjuk még egyszer Zágrábot. Do you hear me now? Most hallanak engem? Nagyon jól halljuk önt, mondja az elnök horvátul. Nagyszerű. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Mariának is ezt a jelentést. A globális kihívások megkövetelik, hogy a multilateralizmus mellett elköteleződjünk, és a COVID-19 elleni küzdelemben meg kell erősítenünk a globális reakciókat a közegészségügy területén, és fel kell gyorsítanunk a gazdasági talpraállást, illetve megerősödést is. A multilaterális együttműködés nagyon hatékonynak és eredményesnek bizonyult a globális kihívások elleni küzdelemben. Üdvözlöm az ENSZ koordinált átfogó reakcióját a COVID-19-es válsággal kapcsolatosan. A válság és annak és az azt követő időszak nagyon fontos lesz, fel kell lépnünk a az izolacionizmus ellen az Európai Uniónak továbbra is támogatnia kellene az ENSZ-et, mint egy elengedhetetlen fórumot a multilaterális megoldások kialakításához. Úgy gondolom, hogy a szövegben tovább még jobban kellene hangsúlyoznunk a határozott a politikai kiállást, és határozottabban kellene követelnünk az ENSZ reformját az elkövetkezendő években. A globális szint, szintéren egyre nagyobb, egyre mélyrehatóbb változások következnek be, ezekre globális megoldást kell találnunk. Üdvözlöm a pozitív fejleményeket, de azt hiszem, hogy a kulcsfontosságú kérdéseket az ENSZ-et illetően még nem sikerült megoldani, a reprezentáció, a finanszírozás és a döntéshozatalt érintik ezek a fő kérdések. Az Európai Uniónak saját tervet kellene készítenie arról, hogy mi hogyan képzeljük el a megújult ENSZ-et, amely nem csak államok részvételével létrehozott fórum lenne, hanem egy olyan testület, amely globális megoldásokat kínál és elősegíti a globális együttműködést. A kérdésem tehát az, hogy mi a magunk részéről mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a pozitív változás tényleg bekövetkezzen. Köszönöm. Köszönjük szépen Glavek asszonynak! A kollégák mind hozzászólhattak, akik szeretnének. Én azt javasolnám, hogy adjuk meg újra a szót Soraya Rodriguez Ramosnak, hogy foglalja össze azt, ami elhangzott eddig a kollégák részéről, és utána lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Rodriguez Ramos asszony, öni a szó ismét parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is nagyon szépen köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Különösen az árnyék jelentéstevők hozzászólásaért vagyok nagyon hálás. Mindannyian tudjuk, hogy az ilyen jellegű jelentéseknél mindig vannak bizonyos korlátok, ami azzal jár, hogy sok releváns témát, illetve kérdést nem tudunk felvetni. Mindezen fontos témákat és kérdéseket most a kollégák felsoroltak ismét. Emberi jogok, éghajlatváltozás, adóigazságosság, küzdelem a terrorizmus ellen, ez utóbbi is egy nagyon fontos téma, ezzel teljesen egyetértek. És hát a békével és a biztonsággal kapcsolatos kérdések, az atomfegyverek terjesz, terjedésének korlátozása. Egyetértek, hogy ezek mind-mind fontos témák, és várom a kollégák módosítóit ezekkel a témákkal kapcsolatosan. Jó együttműködésre számítok az árnyékjelentéstevőkkel, és biztos vagyok abban, hogy a kollégák módosítói még gazdagabbá teszik a szöveget, úgyhogy külön köszönöm még ezt a kollégáknak, és ahogyan mondtam, nagyon várom a most és a jövőben is az együttműködést mindannyiukkal. Thank you. Köszönjük szépen, kedves kolléga, köszönjük szépen a vita összefoglalását. Hát akkor még egyszer tájékoztatnék mindenkit arról, hogy miután most itt eszmecserét folytattunk az AFET szakbizottságon belül, november 12-e a módosítások előterjesztésének határideje, az árnyék jelentéstevői találkozók dátumát még meg kell határoznunk. Öt, az 50. héten, valószínűleg december 10-én fogunk szavazni itt az afet belül a szövegről, és a plenárison való elfogadásnak még egyelőre nincs dátuma. Ennyit szerettem volna elmondani ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatosan, mivel nagyon jól haladtunk, 15 perces szünetet rendelek el, és 14.45-kor folytatjuk Filip Lazarinivel, az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közelkeleti palesztin menekülteket segélyező hivatala főbiztosával. Úgyhogy találkozunk 14.45-kor, felfüggesztem az ülést.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 So, colleagues, a welcome back to our committee meeting. Item number 10. I would like to welcome Mr. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Filip Lazarinit szeretném üdvözölni, aki az ENSZ UNRA főigazgatója, azaz az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatalának főbiztosa, az idén márciusban nevezték ki, tehát eh, az UNRA, az ENSZ palesztin menekületekkel foglalkozó segélyezés és munkahogyi hivatal a főbiztosának. Évente egyszer szoktunk találkozni eh, a főbiztosunkkal, és hát persze reméltük, hogy eh, Lazarini úr is itt lesz velünk, és ezért most őszre halasztottuk ezt a találkozát, remélve, hogy itt lehet velünk. De sajnos nem így van. Lazarini úr éppen most jött vissza Kuwaitból, és távolból kapcsolódik hozzánk. Főbiztos úr, a Cisziordániai, a gázai, övezeti jelenlét is nagyon fontos, de természetesen a palesztin menekült közösségekkel foglalkozik Szíriában, Libanonban, Jordániában, és főleg nagyon fontos tevékenységet folytat Szíriában. Kedves kollégák, a mai eszmecsere lehetőséget biztosít számunkra, hogy a kihívásokról beszélhessünk, amelyel az UNRWA-nak szembe kell néznie mandátuma ellátása során, főleg a hosszabb távú költségvetési biztonságot illetően is. Szeretnénk a reformokról is hallani, a reform folyamatról, Lázárini úr, amelyet kezdeményezett, főleg a hatékonyság, átláthatóság, a belső elszámoltathatósággal kapcsolatban. Mivel Kuwaitból tért most vissza, szeretnénk azt is tudni, hogy mi a helyzet a megújított pénzügyi elkötelezettségek terén arab partnereinkkel. Végül pedig szeretnénk arról is hallani, hogy az UNRWA jövőjét illetően hogyan látja a fejleményeket minden területen. Aztán eszmecserét fogunk folytatni a kollégákkal. Még egyszer ö, emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy 3-4-4-kor le kell zárnunk ezt az ülést, úgyhogy ö, kérem mindenki ö, tartsa be a rendelkezésére álló hozzászólási időt. Lezerini úr, parancsoljon, öni a szó. Mr. Chair, do you hear me? Tisztelt elnök úr, hall engem? Igen, uram, halljuk. Kiváló. Köszönöm. Először is, elnök úr, Eliszter úr, engedje meg, hogy megköszönjem, hogy meghívott ide hozzá önökhöz, és örülök, hogy ilyen sokan kapcsolódtak be a vitába. Eredetileg természetesen személyesen szeretem volna megjelenni önöknél, de sajnálatos módon a jelenlegi helyzet ezt nem teszi lehetővé. De legalább így a távolból találkozunk. Először el szeretném mondani, hogy milyen fontos ez az öt évtizedes partneri kapcsolatunk az Európai Unióval. Az UVA számára az EU a legmegbízhatóbb donor volt, és a legszorosabb szövetséges. Mindig is jelen voltak akkor, amikor az UNVA bármilyen válságos helyzetben kihívással találta szembe magát a különböző régiókban. El kell mondanom, hogy a parlament is nagyon fontos szerepet vállalt fel ebben a partneri kapcsolatban, illetve hadd mondjam el azt is, hogy milyen fontos az EU-val a közös nyilatkozatunk, amely megerősíti partneri kapcsolatunkat mind pénzügyi, mind politikai síkon és példaértékű nagyon sok donor számára. Nagyon várom, hogy megújítsuk ezt az elkövetkezendő négy évre. Hadd, tegy, hadd köszönjem meg az önök szakbizottságának az, hogy további finanszírozást lettek lehetővé az UMBA számára 2021-re. Engedjék meg, hogy néhány megfigyelésemet megosztam önökkel. Hat hónappal ezelőtt kezdtem el a tevékenységemet ezen a poszton, és meg kell mondanom, hogy nagyon nagy benyomást tett rám az, hogy az ügynökség hogy tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz olyan időkben, amikor a Covid-dal is meg kell birkoznunk, Hogy az ügynökség miért tudott olyan egyszerűen alkalmazkodni, és könnyen? Először is azért, mert a legtöbb munkatárs a közösségeket képviseli, és közvetlenül próbálunk kormányhoz hasonló szolgáltatásokat nyújtani. Ezért tudtunk nagyon gyorsan alkalmazkodni az egészségügyi síkon gyógyszereket biztosítani, az oktatás terén az e-oktatásra térni, az élelmiszer segélyek serén pedig élelmiszert biztosítani. De minden erőfeszítésünk ellenére Sajnos minden területen nőtt a covidosok száma, minden területen. De elnök úr, kollégáinkat leginkább az aggasztja, hogy a COVID-19 mit jelent. A szegénység óriási mértékű növekedését ebben a régióban, Palesztinában. El kell mondanom, hogy teljesen egyenlőek leszünk a vírus fertőzését illetően, de sajnos a leginkább kiszolgáltatottabb közösségeket még inkább sújtja. Az elmúlt hat hónap során minden területre ellátogattam, kivéve a gázai övezetet. Ide az elkövetkezendő napok során fogok ellátogatni, és megdöbbentett, hogy mekkora reménytelenséget, és ilyen jellegű érzést tapasztaltam a menekültáborokban. Politikai, pénzügyi, gazdasági válságos időket élünk, amely az egész lakosságot sújtja. Egyre nagyobb a szegénység, és ez nyilván sújtja, mégpedig súlyosan a palesztin menekülteket is. Egyre inkább rászorulnak az UNVA segítségére. Voltam egy másik táborban is, Damaszkusz mellett, és egyszerűen megdöbbentett az, hogy az ott élők napról napra küzdenek annak érdekében, hogy a családot legalább egy meleg étellel el tudják látni naponta. És sajnos a helyzet egyre rosszabb. Tudjuk, hogy Jordániát is súlyosan sújtotta a gazdasági helyzet, és hogyha Cisjordániába látogatunk, akkor a megszállás hatásától eltekintve a COVID, a gazdasági helyzet és a politikai fejlemények is sújtják az ottaniakat. Ez természetesen a lakosság körében aggodalomra ad okot. Sajnálatos módon emberek okozta humanitárius válságról van itt szó, és az egész lakosság most már nemzetközi segítségre szorul. Úgyhogy A régióban a legutóbbi fejlemények hozzájárultak ahhoz, hogy az emberek még inkább aggódnak ott a régióban, ma pedig a palesztin menekült táborokban úgy érzik az emberek, hogy elhagyták őket, magukra hagyták őket. A közelmúltban az Arab Liga ülésén a külügyminiszterekhez szóltam, és megkértem őket is, hogy többet fektessenek be az unurába, mert a közel-keleten, ahol rendkívül bizonytalan a helyzet, itt legalább stabilitást, előreláthatóságot jelentene a több millió palesztin menekült számára. Az UNRWA olyan ügynökség, amely valamilyen normális helyzetet próbált az oktatás, az egészségügyi, szociális területeken biztosítani, és az ügynökség mindenképpen támogatja a palesztin menekültek jogait és az emberhez méltó életet. Ennek ellenére el kell mondanom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen szervezetbe fektetnek be, mint az UMBA. Mert például az elmúlt időszakban több mint két millió palesztin menekültnek tettük lehetővé, hogy befejezzék az iskolai tanulmányaikat, és megvédtük őket a COVID legrosszabb hatásától. Például két héttel ezelőtt Damaszkuszban jártam, és rendkívüli büszkeséggel töltött el, hogy egy fiatal hölgynek, Iszhának átadhattam egy kitüntetést, aki a legjobb tanuló volt az egész országban, a korosztályában. És nagyon sok gyerek számára ezt jelenti az unva. Ami a pénzügyi helyzetet illeti. A 30 ezeres munkatárstábort, a nemzetközi közösséget kellett tájékoztatom arról, hogy sajnálatos módon évvégére, novemberre és decemberre nem fogunk tudni fizetést adni a munkatársainknak, ha csak nem találunk 70 milliót, ö, valamilyen donort, aki a fizetéseket ö, biztosítaná számunkra. Nagyon sok a támogatás politikai síkon, ö, de nem föltétlenül fedi a szükségleteket az, amit kapunk. Úgyhogy állandóan pénzhiányban szenvedünk. Ma pedig eljutottunk abba a helyzetbe, hogy tájékoztatnom kellett a munkatársakat erről. Sajnálatos módon ez további nehézségeket jelent. Az aggodalmakat csak szaporítja, mert attól tartunk, hogy a palesztin menekültek már nem a legfontosabb bak a problémák sorában. Nos, az én prioritásom az, hogy ezt áthidaljam az év végéig, hogy aztán a jövő év elejétől a nemzetközi közösség elé közép- és hosszú távú stratégiát tárhassak, azzal kapcsolatban, hogy mi várható a jövőben az UNVA ö, szolgáltatásait illetően, amelyeket a palesztin menekülteknek nyújtanak. Ezért az első negyedév vége felé, a másik negyedév elején jövőre nemzetközi konferenciát szeretnék szervezni ezekben a fontos témákban. Végül pedig meg szeretném önöket nyugtatni, a 2019-es válságot követően a vezetésünk szintjén én a lehető átláthatóbb, elszámoltathatóbb módon szeretném irányítani ezt a szervezetet, és hadd nyugtassam meg önöket arról, hogy az UMVA, amikor az humanitárius elvek támogatását illeti, továbbra is nagyon sok erőfeszítést tesz, és egyébként én egész karrierem során soha nem találkoztam még egy olyan idegséggel, amely ennyit fektetett volna a humanitárius elvekbe. Úgyhogy, tisztelt elnök úr, most akkor át is adnám önöknek a szót, hogy a kérdéseket feltehessék a kollégák. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon köszönöm, Lazarini úr. Nagyon érdekes volt ez a bevezető az UNRWA munkájáról. Nagyon sok kollega szeretne hozzászólni, mert mindannyian rendkívüli módon érdeklődünk a munkája iránt. Először a delegáció elnökének adnám meg a lehetőséget, aki a Palesztinával való kapcsolatos ö, ö, feladatokat látja el. Manu Pineda parancsoljon. Öné a szó két percben. Mr. Pineda, please press... Pineda úr, kérem, nyomja meg a speak gombot. Hola. Hola. Si se escucha? Hola, no sé si se me escucha. Uh, we can hear you in Uh, igen, halljuk, csak nagyon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 nem vagyok benne biztos, hogy hallanak-e rendesen. Lazarini úrnak azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy eljött hozzánk. Beszéltem Borrell és gondolom hallotta ön is, hogy az Európai Unió továbbra is fogja támogatni az UNRWA-t, mind politikai, mind pénzügyi szempontból. És azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos a járvány miatt mert ez a járvány még inkább megnehezítette a munkájukat az, azokban az országokban, ahol aktívak. Az egészségügy és az oktatás terén főleg. Tudjuk, hogy ez rendkívül negatívan befolyásolja az ott végzett munkájukat, és persze a palesztin lakosságot is. Ezért szeretnék módosított benyújtani a jövő héten tárgyalandó szövegünket illetően, Lazarini úr, a kérdésem a következő. Az Európai Unió mit tesz most a nagyon nehéz gazdasági helyzetben, hogy segítsen az undorvának? Mit tehetünk még annak érdekében, hogy a humanitárius helyzeten javítsunk? Tudom, hogy önök alapvető szolgáltatásokat biztosítanak olyan területeken, ahol kritikus a helyzet. Nem csak Libanonról van szó, hanem Palesztináról, Cisjordániáról. Tudom, hogy ezek olyan területek, ahol az emberek az elsődleges szükségleteiket sem tudják kielégíteni. Szeretnénk, hogyha az emberek viszont megkapnák ezeket az alapszolgáltatásokat. Végül pedig, ami rendkívül aggasztó, hogy az izraeli hatóságok megpróbálják az umrát kiszorítani innen, és hogy megfenyegették önöket nagyon sok minden történt, amiről beszámoltak. Azonban tudom, hogy Izrael a Trump kormányjal együtt próbált különböző pénzügyi alapoktól megfosztani palesztinakat. De mi erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy megpróbáljuk az ott élők életszínvonalát javítani. Nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Lazarini úr, a kérdésem a következő. Az önöket ért fenyegetések miatt tudjuk, hogy nagyon sokban csorbították az ottaniak jogait. Az Unió mit segíthet ebben? Köszönöm szépen. Sajnos nagyon sokszor megszakadt a kapcsolat. Elnök, köszönöm szépen, Pinyeda úr. Most pedig először a frakciók hozzászóláik következnek. Mihály Gáler a néppárt nevében először parancsoljon. For your outline and your... Köszönöm szépen a beszámolóját az ottani helyzetről. Mi a többséggel úgy döntöttünk, hogy továbbra is támogatjuk az umvrát, úgy gondoljuk, nagyon jó szolgáltatásokat nyújtanak, illetve ami a kérdéseket illeti, tisztázódtak a múltbeli dolgok, és ez nagyon jó. Úgyhogy azt gondolom, hogy teljesítik azt a feladatot, amiért létrejöttek. Nem tudom, lehet, hogy nem jól hallottam, de még egyszer elmondaná azt, hogy mennyi többletköltséget jelentett a COVID-válság az önök szervezetében? Mennyi ez a többletköltség, amit a válság miatt be kellett fektetniük? A másik kérdés, Az új uh, amerikai kormány utalta már arra, hogy a jövőben másképp állnak-e majd a helyzethez ott, mint a leköszönő uh, kormány. Nagyon reméljük, hogy további uh, támogatást kapnak majd a palesztinok az Egyesült Államoktól, általánosságban talán, mert a Trump kormány előtt igen jelentősen támogatta az Egyesült Államok a palesztinokat. Valamilyen jelzést küldtek-e már azzal kapcsolatban, hogy megváltozik a helyzet? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Michael Keller. Most Maria Réna következik a szocialista frakció kép- képviseletében, kettő percben parancsoljon. Madame Arena Maria Arena Vous m'entendez Hall moi je vous entends très bien. Igen, nagyon jól hallom. Önt, igen, én most már jól látom is önöket, akkor hallanak. Először is gratulálni szeretnék a kinevezésé. Az UNRA tudjuk, nagyon fontos szerepet vállal fel a menekült és otthonukat elhagyni kényszerülő palesztinok támogatásában. 5 milliót támogat közöttük az oktatás, az egészségügy terén. Ha nagyon sok UNRA központba ellátogat, akkor ön is megerősítheti, hogy tulajdonképpen mire van itt szükség Tudjuk, hogy nagyon sok nehézséggel kell szembenézniük pillanatnyilag. E, ez nem csak egyes államok költségvetési támogatásának felfüggesztése miatt alakult ki, hanem a COVID válság miatt is. Ami az Európai Unió támogatását illeti, úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak többet kell tenni az UNRÁ-val e, való kapcsolatában, e, nem csak pénzügyi téren, politikai szinten is a 2017-20-as együttműködést meg kell újítani hogy hatékonyabban támogassuk az UNDRÁT a támadásokkal, illetve a fenyegetésekkel szemben. Mindig is költségvetési megszorítások miatt nem tudunk segíteni. Ön is említette a gázai övezetben például élelmiszer támogatás a legtöbb, és az élelmiszeren túl az UNRWA néha pénzügyi támogatást is nyújt. Ez nem feltétlenül így van a gázai övezetben. Aztán 2019-ben jelezték, hogy az izraeli parlament, parlament olyan javaslat talált elő, hogy ne tevékenykedhetjen az UNRWA itt. Most mi a helyzet a jeruzsálemi a keleti területeken az UNRWA-val? és hogy segíthetjük a politikai fellépést, illetve mindazt, amit a menekültekért tesznek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mária. Maria Soraya Rodriguez Ramos következik a Rinyó képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék önnek köszönetet mondani, hogy részt vett ezen az ülésen. Minden jót kívánok önnek a funkciójához. Nem egyszerű ez, nagyon jól tudom, hogy az Umbra amit is tesz. Az önök ügynöksége igazából egy hatóság az összes palesztin menekült számára. Önök azok, akik az alapvető infrastruktúrát megteremtik ahhoz, hogy méltóság teljesen tudjanak élni. Az, hogy több támogatást kér, ez abszolút hatott rám. Hallottam ezt, hiszen hogyha nincs egy megfelelő támogatás, akkor nagyon sok palesztin nem tud iskolába járni, nincs egészségügyi ellátás, és ezt nem lehet megengedni. Tudom, hogy az Európai Unió, az UNVRA a, az egyik legnagyobb finanszírozója, több mint 700 infrastruktúra projektet tettek tönkre az izraeli támadások 2020-ban. Ez azt jelenti, hogy az 5 millió palesztin menekült 2020 végére teljesen fedél nélkül maradhat, és ez elfogadhatatlan. Hogyan tudná az Európai Unió hatékonyabb megelőzni azt, hogy ilyenfajta pusztítás történjen, hiszen ezek a zónában a humanitárius helyzetet csak rontják. Ezen kívül hogyan kell együttműködnünk majd az új USA kormányjal, hogyan lehet arra rávenni az usa hogy még több finanszírozást adjon az UNRWA-nak. Ezen kívül a nemrégében megkötött egyezmények önök szerint pozitívan hadnak, hatnak majd ki a gázavezetben lévő, illetve Cisziordániában lévő menekültekre? Elnök, köszönöm szépen. Az állítás senki nem kért szót, így a zöldekre térünk rá. Szolé képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Natalini úrnak is az előadását. Ismételten hallhattunk arról, hogy milyen pénzügyi nehézségeik vannak. Számomra ez azt jelenti, hogy a nemzetközi közösség megbukott, hiszen az órának állandóan strukturális alul támogatottsággal kell szembenéznie. A mandátumokat 2023-ig meghosszabbították. Nehéz nem megérteni azt, hogy mennyire fontos az UMRA, ezt látni kell a helyszínen. Két éve én Beirutban vár, jártam, láttam az egészségügyi rendszert, amint önök működtetnek. Ez volt az egyetlen helye a reménynek és az emberi méltóságnak a teljes telepen. Emlékszem arra, hogy a nők azt kérték tőlünk, hogy ne tűnjünk el a támogatási rendszerből, és emlékszem, hogy ez még a Covid járvány előtt volt, tehát el tudom képzelni, hogy most még rosszabb a helyzet. Az Európai Uniónak látnia kell az umra szerepét, hiszen az ők hozzájárulnak a térség biztonságához. Néhány kérdésem lett volna, ezek közül sokat már feltettek a kollégáim, viszont arra is kíváncsi lennénk, hogy a politikai szempontból az EU mit tehetne, hogy meg lehetne védeni az önök misszióját, és egy technikai jellegű kérdés, el tudná mondani azt, hogy milyen fajta költségvetésre lenne szükségük jövőre ahhoz, hogy minden műveletet le tudjanak fedni, és mi az, amit a jelenlegi donor felajánlások lefednek. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászólunk két percre az ír születésnaposunk, Mick Wallace. Hello! Köszönöm szépen, David. Köszönöm, hogy megemlítette a születésnapomat. Köszönöm az előadást is. Az első kérdésem ahhoz kötődik, hogy elmondta, hogy kevés a pénz 70 millió dollárról volt szó, ami eléggé kevés. A kérdésem az az, hogy a beígért pénz kevés, vagy a Covid-hoz kötődik-e ez a pénzhiány. Valóban megdöbbentő az, hogy a meglévő támogatásból nem tudják elvégezni a feladataikat. Az új alelnök azt mondta, hogy hetente 70 eh, millió dollárt eh, adnak, de sajnáljuk azt, hogy ők nem tudják a feladatokat elvégezni. Tudjuk, hogy a gázövezetben súlyos humanitárius válság van. Az elmúlt héten egyedül és látható volt, hogy 70 eh, infrastruktúrát pusztottak el, önök az ENSZ szervezetének része. Lehetne valamit tenni, hogy Izrael részéről ezt a fellépést meg lehessen szüntetni? Azt mondja, hogy a palesztin menekültek valószínűleg nem jelentenek prioritást számos ország számára, a palesztin menekültek visszatérítése része a munkájuknak, vagy ez egy más terület, mert figyelembe véve azt, hogy ezek az emberek nem maradhatnak örökre menekültek, a palesztin menekülteknek vissza kell térniük, és ezt részévé kell tennie egy holisztikus megoldásnak. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Evin Incsír, eh, a palesztinával kapcsolatos állandó jelentést tövünk következő két percre. So. Azt hiszem, hogy most már mindenki lát és hall engem. Köszönöm szépen eh, a főbiztos úrnak is a hozzászólást. Először is hadd gratulálják a kinevezéséhez. Tudjuk, hogy nagyon régóta foglalkozik ilyen témákkal. Az Unvrát egy nagyon nehéz időszakban vette át, először is itt van a Covid, ez hozzájárul a további nehézségekhez sajnálatos módon, és azt mondom sajnálatosan, mert nem kéne így lennie, de az UNVRA munkája egyre fontosabbá válik, hiszen a konfliktus úgy tűnik, hogy soha nem ér véget támogatásra van itt szükség. Ön beszélt már két pontról, a strukturális problémákról, illetve a pénzhiányról, amely a strukturális problémák következménye. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni azt, hogy ön hogyan kívánja ezt megoldani. Aztán két másik kérdésem is lenne, amelyel kapcsolatban én várom a véleményét. Az egyik az USA béli választásokhoz kötődik. Az új Biden kormányzat ön szerint megváltoztatja az USA hozzáállását. Én nem hallottam semmit se az Umbráról ezzel kapcsolatban, de lehet, hogy talán önnek van erről információja, bár még azért még épp, hogy elmúltak a választások. Az utolsó kérdésem, az egy interjúban azt mondta ön, hogy az én feladatom az az, hogy a donorok, illetve az ünnepség közötti kapcsolatot megváltoztassam. Hogyan kívánja ezt konkrétan elérni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Emil Incsírnek. Két másik kollega kért még szót, aztán pedig visszatérhetünk Lazarini úrhoz. Először is Isabel Santos, majd Dietmar Costa. Isabel az első. Köszönöm szépen. Először is szeretnék Lazarini úrnak gratulálni ehhez a posztjához. Nagyon nehéz időszakban vállalta magára ezt a posztot. Tudjuk, hogy a helyzet nem egyszerű, Szíriában, Jordániában, összesen területen működik azon szervezete, ahol erre szükség van, fontos szerepet játszanak itt. Fontosak a palesztin menekültek számára, és mi a szerep az önök ügynökségének a teljes régiójában? Az önök ügynöksége rászolgál a megfelelő támogatásra pénzügyi szempontból is. Ahogy ön is elmondta, arra sincs most pénzük, hogy a saját munkatársaikat kifizessék. Hogyan látja ön a jövőt a missziójuk szempontjából? hogyan lehetne kilábalni ebből a válságból, hogyan lehetne megoldani a forráshiányt, hol lenne leginkább szükség a pénzre, hogyan lehetne a palesztin menekülteknek segítséget nyújtani ezekben a nehéz időszakokban. A COVID eh, miatti válság kapcsán hogyan lehet az alapvető szolgáltatásokat, a palesztin menekültek jólétét biztosítani. Hogyan lehet összeegyeztetni a forráshiányt eh, ezekkel a eh, szükségletekkel? A következő kérdésem. Az USA béli választások hogyan hatnak majd ki az önök ügynökségére. Úgy gondolja-e, hogy javulni fog-e a helyzet? Az USA nagyobb mértékben részt vállal-e majd az önök ügynökségének támogatásában? Következő kérdés, hogyha összességében ezen régió politikájáról van szó, akkor figyelembe kell venni különböző fejleményeket 2019-ben, Ön szerint mit tehetne az EU ahhoz, hogy hogy jobban rá lehessen hatni az önök tevékenységére. Itt már közter a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Lazarin úrnak is a e, hozzászólását. Szeretnék egy kritikus pontról beszélni, amely az iskolai oktatásra vonatkozik. Az elmúlt hetekben az európai közvéleményben nyilvánosság előtt láthattunk olyan híreket, hogy a Hamas terrorist aktivistákat úgy ábrázolják iskolai könyvekben, mint szabadságharcosokat. A dzsihád a saját élet feláldozása legfontosabb a palesztinok számára, és Hebronban például egy tanár egy YouTube videó formájában töltött fel iskolai anyagot, amely a 78-as tömegmészárlást éltet tehát, ahol nagyon sok gyerek is eh, meghalt. A Curriculum Impact Izraeli Kutatóintézet arra jutott, hogy eh, a földrajz eh, oktatásban Izrael állam egyáltalán nem jelenik meg például. Azt is elmondta a kutatóintézet, hogy a gyerekek, a fiatalok a gázévezetben, az iskolákban mm, erőszakra vannak nevelve. Mennyire összeegyeztethetőek ezek az UNESCO kritériumokkal, az a erőszakmentességre, a békés együttéléssel? A 9. oszt osztályosak iskola könyvében például szó van zsidók elégetéséről is, szerintem nagyon be kell avatkozni, és azt kell követelni, hogy az ilyenfajta dolgokat fejezzék be, és az udvarnak is van itt felelőssége. Kíváncsi vagyok arra, hogy önök mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy mindezt meg lehessen tiltani. Köszönöm szépen, Köszter úr, ezt a kérdést. Kedves kollégák, úgy látom, más már nem kapott, nem kért szót, sem itt a teremben, sem az interneten csatlakozottak közül. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, most pedig ismét megadom a szót Lazarini úrnak. Végezetül azonban szeretnék egy dolgot hangsúlyozni, nevezetesen megerősíteném azt, amit Köster úr kérdezett. Jogos kérdések ezek szerintem, ez sok német polgárt is foglalkoztat, és ezért egyértelmű, világos választ kérünk öntől erre a kérdésre. Köszönöm szépen, megadom önnek a szót. Azt javasolnám, hogy legfeljebb 12 percig válaszoljon a felvetésekre, és utána rá kell térnünk a következő napi rendi pontra, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollégák a felvetett kérdéseket. Ezek mind-mind azt bizonyítják, hogy önök mennyire elkötelezettek a régióban zajló eseményekkel kapcsolatosan, de az UNRA régióbeli szerepvállalását illetően is. Megpróbálok megválaszolni néhány kérdésre. Többször is elhangzott azt hiszem az a kérdés, hogy mit tehetünk még, illetve mit tehet az Európai Unió az eddigieken túl. Szerintem egy dolgot mindenképpen megtehetnek, méltán lehetnek büszkék például az UNRWA-hoz fűződő partneri kapcsolatukra, amely már hosszú-hosszú időre tekint vissza. Ugyanis ezzel a partnerséggel tényleg beruházunk az emberi méltóságba, az emberiség fejlődésébe, és lényegében beruházás ez egyúttal egy olyan szervezetbe, vagy egy olyan platformba, amely a közel-keleti régió számára megoldást nyújthat. Az ONRA a palesztin menekültek számára létrehozott szervezet, de ha egy szélesebb kontextusban vizsgáljuk a dolgot, akkor mi vagyunk az a szervezet, amely biztosítja, hogy a palesztin menekültek közül senki sem maradjon magára. Fontosnak tartom, hogy az Európai Unió továbbra is büszke legyen erre a partnerségre, és hogy segítsenek nekünk abban, hogy a szervezetünket megvédjük a különböző politikai támadásokkal szemben. Vannak olyan politikai támadások, amelyek valóban támadások, és vannak olyanok, amelyek inkább konstruktív kritikának tekinthetők. Persze a konstruktív kritikát mindig szívesen fogadjuk. gyakran felmerül a programot érintő kérdés, illetve az emberi jogok vetülete. Az UNRWA az egyetlen olyan ö, intézmény vagy szervezet a régióban, amely ö, előmozdítja az iskoláiban a nemek közötti egyenlőséget. Minden iskolánkban körülbelül 50% a lányok és fiúk aránya, és semmiféle teret nem engedünk az olyan oktatásnak, amely az erőszakot, a diszkriminációt, a rasszizmust segíti elő, vagy az antiszemitizmust. Semmi helye nincs a gyűlölet keltésének, bármilyen gyűlöletről, bármilyen féle gyűlöletről legyen is szó. Épp ellenkezőleg az óra a jövőbeni nemzedékeket felkészíti a jövőre, felkészítőket arra, hogy ennek az országnak a polgárai és a régiónak a polgárai legyenek. És az Európai Unió véleményem szerint mindenképpen előmozdíthatja azt a sokszintű megközelítését is, amely az órához fűződő kapcsolatát jellemzi. Sokrétű kapcsolatokra van szükség, így tudjuk azt a finanszírozásbeli strukturális problémát orvosolni, amelyel a hivatalnak szembe kell néznie, mert egyrésztről részről Elvárják tőlünk, hogy a kormányoknak szolgáltatásokat nyújtsunk, másrésztről viszont csak és kizárólag önkéntes hozzájárulásokból működünk. Nem tudunk pénzt kölcsönözni a bankból, nem tudunk adókat kivetni, vagy más jellegű bevételi forrásokra támaszkodni, csak és a nemzetközi közösségre és annak önkéntes hozzájárulásaira támaszkodhatunk. Beszélni szeretnék a pénzügyi helyzetünkről, ugyanis nem az az első alkalom, hogy az óra pénzügyi problémákkal küzdik. De ma azt hiszem, egy olyan helyzetbe kerültünk, amely példátlan a hivatal történetében. November 9-én első ízben fordul most elő, hogy nincs készpénz a bankszámláinkon, amely lehetővé tehetné számunkra, hogy biztosítsuk a munkatársainkat, hogy a novemberi béreiket ki tudjuk fizetni. Ez mindenképpen egy olyan információ, mert meg kell osztanom önökkel, és meg kell osztanom ma a munkatársainkkal is. A tagokhoz fordulok, illetve a kormányokhoz, és remélem, hogy az elkövetkezendő néhány héten belül azt tapasztaljuk majd, hogy a tagállamok segítségére sietnek az unrának, hogy át tudja hidalni az év végéig fennálló időszakot, mert a jövő hét évtől egyébként a donorok a következő finanszírozási ciklusra tehetnek ismét vállalásokat, és ez idáig a fő donorok az Európai Unió tagállamai és az Európai Unió maga, amelyek az UNRWA finanszírozásának közel kétharmadát adják. Elhangzott a kérdés, hogy mi a probléma, miért alakult ki ez a helyzet, vajon a donorok nem tettek eleget a vállalásaiknak? Sajnálatos módon nem tettek elég vállalást ahhoz, hogy a 2020-as év minimum költségvetését fedezzék ezzel. és vannak olyan országok, amelyek ez ideig még nem támogatták ebben az évben az órát, az ő eh, támogatásukra számítok elsősorban a fennmaradó időszakban. Elhangzott egy kérdés arról, hogy mi várható a jövőben, a közigazgatásbeli változás, illetve az USA-ban a kormányváltásnak lesz-e kihatása az óra működésére. Mint tudják, az USA az órának mindig is egy nagyon fontos partnere volt, és remélem, hogy ez a hagyomány most újra folytatódni fog. Egyelőre még túl korai lenne megállapítani, hogy ez a gyakorlatban hogyan is alakul majd, de a különböző nyilatkozatokból azt hiszem azt szűrhetjük le, hogy az USA talán újra átgondolja az álláspontját. Több partner is egyébként utalt annak fontosságára, hogy kellene egyfajta új stratégia, egyfajta új álláspont arról, hogy az unrának a jövőben hogyan kellene a szolgáltatásait biztosítani, ezzel garantálva, hogy a palesztinok hozzáfélnek az oktatáshoz, a közegészségügyi szolgáltatásokhoz, és létrejön számukra egyfajta szociális háló. A programunkat hozzá kell igazítanunk az aktuális helyzethez, az aktuális környezethez is. Ebben is számítunk a tagállamok segítségére. A jövő évben lesz egy nemzetközi konferencia ezzel kapcsolatosan, amelynek a célja, hogy előmozdítsuk a kiszámíthatóságot, hogy előmozdítsuk azt a fajta modellt, amely ma létezik az óra és az EU között azt a fajta partnerséget, amely képes a szükséges eredményeket elérni. Egy nagyon törékeny helyzetben, nagyon kiszolgáltatott helyzetben vagyunk most, gyakorlatilag a szakadék szélén tántorgunk, az elkövetkezendő hetekben remélhetőleg találunk egy megoldást arra, hogy hogyan jussunk el az év végéig. Előfordulhat, hogy további intézkedésekre lesz szükség, amelyek befolyásolják majd a szolgáltatásainkat, illetőleg a munkatársainkat is egy olyan időszakban, amikor egy világjárvány közepén vagyunk, amikor nő a szegénység, és amikor az emberek félnek, aggódnak, elkeseredettek egy olyan időszakban, amikor már-már szerte foszlott a remény egy jobb jövőt illetően. Különösen igaz ez, látva a szegénység nagyon gyors terjedését, és azt, hogy egyre többen támaszkodnak az unrára, egyre többen várják tőlünk, hogy a szolgáltatásainkat kibővítsük. A COVID miatt megnőtt a szükség az elmúlt hat hónapra szükséges 180 milliós összeget csak, összegnek csak egy harmadát sikerült fedezni. Azzal küzdködünk, hogy egyáltalán fenntartsuk a főbb tevékenységünket, amelynek a célja a palesztin menekültek méltóságának megőrzése itt a régióban. Elhangzott egy fontos kérdés az óra szerepéről, a visszatéréseket illetően. Semmiféle mandátumunk nincs ezen a téren. A menekültek visszatérése olyan kérdés, amelyet politikai folyamatok révén kell megoldani, és amely egy állandó politikai megoldás része lehet. Egyelőre a régióban azt tapasztaljuk, hogy a palesztin menekültek példátlan helyzetben vannak. Ők is, mint bárki más, arról álmodnak, hogy egyszer majd nem csak palesztin menekültek lehetnek, hanem megváltozik a státusuk, a jogállásuk. Elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm önnek, hogy meghívtak erre a mai ülésre. Köszönöm a európai, illetve a, szakbizottság tagjainak a kérdéseket, köszönöm önöknek az eszmecserét. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen Lezeréni úrnak, hogy megválaszolta a kérdéseinket. Köszönöm szépen a válaszait is, a megjegyzéseit. Nagyon hasznosnak tartom ezt az eszmecserét, amelyet ugye hagyományosan megszoktunk tartani az AFED-ben évente egyszer. Köszönöm szépen, sok szerencsét kívánok a további munkájához, és kedves kollégák, most megyünk tovább lassan lezárjuk a mai ülésünket, de van még előtte egy kis munkánk. Először is szeretném bejelenteni a, az Ukrajnával kapcsolatos társulási egyezményről szóló jelentés, a Gála jelentéssel kapcsolatos szavazási eredményt, a következő módosítókat fogadtuk el. Az összes kompromisszumos módosító 1-től 37-ig, ezeket tehát elfogadtuk, és elfogadtuk a következő módosítókat ezen felül, 111, 114 első rész, 156, 166, 167, 213, 244, 306, 309, 315, 320, 343, 352, 100, 352, 53, 388 első rész, 434, 446, Inta 1 második rész, Inta 3, Inta 4, negyedik rész, Inta 5, Inta 7 első rész, Inta 8 első rész, Inta 9, Inta 10, Inta 11, Inta 12 második rész, Inta 14 második rész,

A következő módosítókat utasítottuk el. 114 második rész, 161, 162, 163, 267, 269, 279, 300, 308, 310, 311, 345, 349, 370. 377, 380, 384, 386, 388 második rész. 389, 390, 391, 392, 49, 60, 75, 87, 97, 12, 15, 16, 17, és végezetül 18. Kedves kollégek, megkezdjük most a második szavazást. A második szavazás 15 óra 45-től 17 óráig tart. Ez idő alatt kell e-mailben elküldeni a szavazólistát, a szavazás végső eredményét írásban ismertetjük. Kérek mindenkit, hogy töltse ki a szavazólapot, írja alá, majd fényképezze le vagy szkennelje be, és a fotót küldje el a hivatalos eh, EP-s e-mail címére az afetvote.europarl.europa.eu e-mail címre. Az e-maileket a szavazás megnyitását követően kell elküldeni, és legkésőbb 17 óráig, amikor is lezárjuk a szavazást. Amint megnyitom a szavazást, mindenki kap egy e-mailt is arról, hogy megnyitottam a szavazást. Az ülésteremben jelenlévő képviselőket is arra kérem, hogy e-mailben küldjék a szavazólapjukat el. A záró, az eredményeket írásban jelentjük be, amint a szavazatok megszámlálása megtörtént, meg állí, meg kell állapítanom most a határozat, képessége 18 képviselő jelenlétére van szükség ehhez. Most arra kérnék mindenkit, hogy a raise hand gombot nyomja meg a táv, távrészvétel lehetővé tevő szoftveren belül, akkor tudunk szavazni, hogyha legalább 18 képviselő jelen van, tehát arra kérem a kollégákat, hogy nyomják meg a raise hand gombot. So, how many are we? Hányan vagyunk? Még két kollégára szükségünk lenne. Kérem a kollégákat, hogy nyomják meg a Raise Hand gombot. Most még el is veszítettünk valakit ráadásul, tehát most már három kollégára lenne még szükség a továbbiakban. 16 kollega van jelen, illetve 17-en nyomták meg a raise hand gombot, meg én is emelem a kezemet. Az 17, még egy kollégára szükségünk van. Kérem a kollégákat, álljanak fel, sétáljanak oda a számítógéphez, és nyomják meg a raise hand gombot. Rendben, sikerült, megvan a 18, köszönöm szépen, hát akkor az AFECAK bizottság határozatképes, megvan a kvórum, megkezdhetjük a szavazást. A szavazást megnyitom két percen belül, 15 óra 45-kor, és még egyszer emlékeztetnék mindenkit, hogy 17 óráig van idejük a szavazólistájukat elküldeni. Egyéb kérdések alatt nincs bejelenteni való. 13-as napi rendi pont a következő ülésünkre november 19-én kerül sor. Három Slotunk lesz 9-től 11 óráig, 11.30-tól 12.30-ig és 16.45-től 18.45-ig fogunk ülésezni. A következő ülésünk tehát november 19-én lesz. Kedves kollégák, mindenkit emlékeztetnék, hogy ne felejtsen el szavazni. Köszönöm mindenkinek az aktív részvételt, és most lezárom az ülést. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkában, köszönöm a titkársági munkatársaknak, de ma különös köszönet illeti a tolmácsokat is, mert nagyon nehéz internet kapcsolaton keresztül dolgozni, meg ráadásul helyenként nagyon rossz is volt a, a hangminőség, és tudom, hogy a tolmácsoknak ez nagyon megnehezíti a dolgát. Köszönöm szépen, nagyon szép estét mindenkinek!